a jegyzőkönyvben publikáljuk. A házszabály 105-ös 6-os cikke alapján az szakbizottsági elnökök elnök eh, arról tájékoztatott, hogy eh, az Agri szakbizottság javaslata ellen nem szólamolt fel senki, mi szerint, hogy egy delegált jogi aktus ellen nem fogalmaznak meg eh, ellenvéleményt, amennyiben tehát 40 képviselő, illetve egy frakció 24 órán belül nem ellenzészt a javaslatot, um, erről szavazunk. Egyébként a javaslat a plenáris napi rendjéhez csatolva megtalálható. Lássuk a napi rendet, illetve a napi